Hölgyeim és uraim, ezzel zárul az egyperces hozzászólások ideje. Szeretném eh, bejelenteni, hogy eh, a horvát hatóságok Iván Jakovsics kollega mentes, mentelmi jogának eh, felfüggesztését kérték, és a jogi szakbizottság elé kerül ez az ügy most az eljárási szabály.